A svájci parlament részéről üdvözlök egy delegációt, a tribünön ülnek a svájci parlament Hans-Jörg Walter, elnökét Hans-Jörg Walter urat üdvözlöm, ezen túlmenően az alsóház részéről Walter urat, ezen túlmenően a svájci képviselőket is. Páran már tegnap, illetve mai napon találkozhattak a svájci kollégákkal, fontos témákat beszéltünk, például az EU-svájci kapcsolatokat, velük örömmel folytatjuk ezt a megbeszélést, és köszöntjük Önöket még egyszer. Köszönöm a látogatásokat! A szavazás következik. Krovacsik úr jelentése a balti tengeri lazat